Stuknęliśmy, proszę Państwa, trzy razy młotkiem, a więc możemy... Hölgyeim és uraim! Nos, úgy gondolom, hogy lassacskán el tudjuk kezdeni a munkát. Remélem mindenkinek megvan a szavazókártyája, mindenkit köszöntök. A koordinátorok a bolgár mezőgazdasági miniszterrel találkoznak, de délután a miniszterrel fogunk is találkozni mi is. És most rá is térnénk akkor a szavazásra. Dla unijnego sektora az EU méhészeti ágazata előtt álló kilátások és kihívások. Erről szavazunk első körben. Erdős Norbert az előadó, és mindenki tudja, több mint 400 módosító indítvány több mint 400 módosító indítvány nyújtottak be, ezért most megadom a szót az előadónak. Köszönöm szépen, csak egy perc erejéig szeretném megköszönni a titkárság Marilla Crespo és minden egyes frakció advisorének a segítséget, a shadow munkáját, a shadow asszisztenseknek a munkáját. 486 módosító érkezett be, ez azt hiszem meglehetősen soknak mondható, de én úgy érzem, hogy most úgy érkeztünk ide, hogy, hogy egy mindenki számára elfogadható jelentés küszöbén vagyunk, mert 30 kilenc kompromisszumot sikerült összehozni, és kevesebb a külön szavazások száma, 36, az azt hiszem, hogy meglehetősen ritka, úgyhogy vágjunk is bele. Köszönöm a szót. Państwa Köszönöm szépen. Szeretném üdvözölni a meghívott gazdákat. Lights úr hívta meg őket. Most ez gyakorlatilag egy technikai eljárás. Nagyon fontos témáról fogunk szavazni. Meg is kezdjük a szavazást elektronikusan szavazunk. és lesznek olyan szavazások is, amikor készfeltartásra szavazunk. Most megkezdjük az egyes kompromisszumos módosítóról a szavazást, megnyitom a szavazást. Köszönöm szépen, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas kompromisszumos módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Szavazunk, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes, megnyitom a szavazást. Négyes kompromisszumos módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös következik. Megnyitom a szavazást az ötös kompromisszumos módosító indítványról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 268-as módosító indítványról szavazunk. Kész feltartással mellette elfogadtuk. 239-es mellette ellene elutasítva. 6-os kompromisszumos módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 7A kompromisszumos módosító indítvány következik. Megnyitom a szavazást. a, a 262-essel együtt, és lezárom a szavazást. Átérünk a 9A kompromisszumos módosító indítványra. 9A, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik az NV39-es módosító indítvány mellette elfogadtuk. 368-as mellette ellene elutasítottuk. NV17-es mellette köszönöm, elfogadtuk. 10-es kompromisszumos módosító indítvány, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 11-es kompromisszumos módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as kompromisszumos módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 40-es MV, módosítom, mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, Egy ö, szocialista szavazata több van. Elfogadtuk. A 40-es módosító indítványt. 14-es kompromisszumos módosító indítván következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 346-347-es módosítók következnek mellette. Amik, ezek egyformák ellene elutasítottuk. MV15-ös módosító mellette elfogadtuk. 301-es módosító indítvány mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan. 301-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. A 13-as így okafogyott. 391-es következik mellette, ellene, elutasítottuk. 18-as MV módosító. Ellenőrizzük a 391-est, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. elutasítottuk. 18-as módosító mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-es MV módosító mellette ellene elfogadtuk. Ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. 22-es módosító indítvány Envi. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tévedtem, elnézést kérek. 15-ös kompromisszumos módosító indítvány, megnyitom a szavazást. 15-ös. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es kompromisszumos módosítóindítvány. indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as kompromisszumos módosítóindítvány. indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 29-es MV módosító indítvány mellette elfogadtuk. 287-es mellette elfogadtuk. 422-es mellette elfogadtuk. Ellenőrizzük. A 422-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 287-esről? Már lezártuk azt a szavazást, de, de rendben, térjünk vissza a 287-esre. Pillanat. 287-es. Nézzük meg elektronikussal. megnyitom a szavazást. 287-es módosítóindítvány. Lezárom a szavazást. 422-es, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 423-as mellette, köszönöm, elfogadtuk. ENVI 28 as mellette elfogadtuk. 26-os kompromisszumos módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 27-es kompromisszumos módosító. Megnyitom a szavazást. 431-es módosító indítvány következik, 431-es mellette, ellene, elutasítottuk. 440-es mellette eh, elutasítottuk. 49-es. A 439-es fogyott, ezért a 440-esről nem szavazunk. 29-es kompromisszumos módosító indítvány, megnyitom a szavazást. 29-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 450-es, 451-es kompromisszumos módosító indít, vagy sima módosítóindítvány indítvány mellette, ellene, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. 450-es, 451-es, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 452-es és 453-as, együtt szavazunk ezekről, mellette, Köszönöm, elfogadtuk. 454-es okafogyott, mert az előzőeket elfogadtuk. 31-es kompromisszumos módosítóindítvány indítvány következik. Azt mondják, hogy a 454-esről szavaznunk kell, mellette ellene elutasítottuk. a 31-es kompromisszumos módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 32-es kompromisszumos módosító indítvány, megnyitom a szavazást. 32-es. Lezárom a szavazást. A 476-os következik. Mellette. Mellette. Elfogadtuk. MV50-es mellette. Elfogadtuk. MV52-es mellette. Elfogadtuk. 464-es és 484-es. Erről a kettőről együtt szavazunk, mellette, ellene. Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 464 és 484, megnyitom a szavazást. A néppárt tartozkodik, lezárom a szavazást. elutasítottuk. es mellette, köszönöm, elfogadtuk. 33-as kompromisszumos módosító indítvány, megnyitom a szavazást. 33-as, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes módosító, egyes. Dante, még a többi mellette elfogadtuk. Kettes módosító mellette elfogadtuk. A kompromisszumos módosító indítvány a preambulum pontokról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. B. Kompromisszumos módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. MV4-es módosító indítvány következik. Mellette elfogadtuk. Kompromisszumos C és D módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. MV 42-es, mellette, köszönöm, elfogadtuk. E kompromisszumos módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. G plusz H kompromisszumos módosítóról szavazunk most. G és H. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Az egyes kompromisszumos módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 81-es módosítóról szavazunk, 81-es mellette elfogadtuk. L kompromisszós módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. M kompromisszós módosító következik, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. M kompromisszos módosító következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. NV6-os módosítóról szavazunk, mellette elfogadtuk. NV16. O kompromisszumos módosító indítvány. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. P kompromisszumos módosító megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Q és R kompromisszumos módosító indítvány, megnyitom a szavazást. QSR. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. U és V kompromisszumos módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. XYZ kompromisszumos módosító indítvány következik. XYZ, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. AA és AB kompromisszumos módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 160-as módosítóról szavazunk, köszönöm, elfogadtuk. A, C, A, D, A, E kompromisszumos módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. AF kompromisszumos módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. AF kompromisszos módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Köszönöm. Elfogadtuk. és most a teljes szövegről fogunk szavazni. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. attól féltem, hogy nem lesz elég betűnk, hogy jelöljük az összes módosítót, de végül is sikerült, úgyhogy gratulálok, és öné a szó. Szépen a 486 módosító indítvány is azt jelzi, vagy azt mutatja számomra, hogy érdekelte, nagyon érdekelte a képviselőket, az Agrárbizottság képviselőit ez a jelentés. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek, aki részt vett ebben a munkában. Szerintem egy koherens jelentésről beszélhetünk, minden érdek megjelenik benne, úgy a módosítók kapcsán egy picit egy árnyalattal zöldebb lett, úgy látom, úgyhogy köszönöm szépen a munkát, és február 28-án kerül a plenáris ülésre, mini plenáris itt Brüsszelbe, és március 1-én pedig szavazunk róla. Köszönöm szépen. Dziękujemy panu, E, Köszönöm szépen az előadónak. Nagyon sok módosító volt, még egyszer köszönet, és most áttérünk a hatos napi rendi pontra. következő pénzügy, több éves pénzügyi keret, parlament álláspontja ezzel kapcsolatban. Sofia Ribeiro az előadó. Ez egy saját kezdeményezésű jelentése a Költségvetési Bizottságnak. Önnél szó. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani minden árnyék előadónak, a többi frakció részéről. Kiváló volt az együttműködés, és gyorsan sikerült elérnünk konszenzust. Hét kompromisszós módosítóindítványt állítottunk össze, ez a több mint a felét összefoglalja a benyújtott módosítóindítványoknak a titkárságnak is szeretnék köszönetet mondani, és a néppárti tanácsadónak is az a szöveg, amiről most fogunk szavazni, a Parlament Agri Szakbizottságának határozott véleményét tükrözi, meg kívánjuk védeni a kapot és a gazdákat. A kompromisszós módosító indítványok védik a gazdák többségének érdekét, és azt a lehetőséget, hogy kevesebb forrása több legyen az elérhető eredmény. Fontos az élelmiszerbiztonság, a környezetvédelmi gyakorlatok, az állatjólét, a élelmiszertermékek, fontos, hogy elérhető áron jó minőségben álljanak rendelkezésre. Úgy gondoljuk, hogy a kap költségvetés megfelelő szintű kell, hogy legyen, a támogatást növelni kell a jelenlegi helyzethez képest, vagy legalábbis meg kell tartani a jelenlegi szintet. A kap két pillérét meg kell tartanunk változatlanul, a közvetlen kifizetések tekintetében, a mezőgazdasági racionalizáció tekintetében, és vannak a brexit kapcsolatos bizonytalanságok. Több Európára van szükség azért, hogy a közös agrárpolitikát meg tudjuk védeni, illetve az összes agrárbefektetést meg tudjuk védeni, hiszen a szociális és területi kohéziát is ezt garantálja, főleg az ultraperiferikus és a hegyvidéki területek esetén. Fontos a kis léptékű mezőgazdasági vállalkozások védelme is, hiszen 130 millió eurós forgalmat jelentenek csak ők Európában éves szinten. A támogatások meg kell, hogy feleljenek az igényeknek, és az Európai Parlament mindig is védte ezt az álláspontot. Végül pedig az európai jogi kereteket kellene megerősíteni, hogy a tisztességtelen verseny ellen föl tudjunk lépni. A szavazást követően nagyon fontos, hogy jó eredményt tudjunk elérni, megkívánjuk védeni ezeket az elveket a szavazóink érdekében. Köszönöm szépen! Jó, hát reméljük, hogy mindaz, amit a területi kohézióval kapcsolatban elmondott, valamint a, a gazdák érdekei, akik nehéz helyzetben vannak, és az ő érdekének a védelme szerepelni fog a több éves költségvetési keretben. Megkezdjük a szavazást, egyes kompromisszós módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kilences módosító következik. Ki támogatja? Ki ellenzi? Elutasítva. Elutasítva. Akkor megyünk tovább az 1A kompromisszumra. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 18-as módosító, ki támogatja? Elfogadtuk, köszönöm. 21-es módosító kitámogatja, elfogadtuk. 25-ös kitámogatja, elfogadtuk. 10-es módosító kitámogatja, ellenzi, ezt nézzük meg. Tízes. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 28-30-as módosító elfogadtuk, 29-es és 31-es ki van mellett, elfogadtuk. Kettes módosító, megnyitom a szavazást. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 38-as mellette. Ellene. Tartózkodás. 44-es mellette. Elfogadtuk. 45-ös mellette. Elfogadtuk. 47-es kitámogatja. Elfogadtuk. 49-es kitámogatja ellenzi, elutasítottuk. 50-es mellette, elfogadtuk. 51-es mellette, elfogadtuk. 52-es kitámogatja, ki ellenzi. Ezt nézzük meg. Az 52-es módosítóra megnyitom a szavazást. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. 53-as mellette. Elfogadtuk. as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 57-es módosító ki támogatja, ki ellenzi. Elutasítottuk. 62-es módosító mellette ellene elutasítva. 66-os mellette ellene elutasítva. 69-es mellette elfogadtuk. 4-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtok. Most a 22-es módosító következik, megnyitom a szavazást. Ki támogatja? Köszönöm, elfogadtok. Jó. 72-es. Ki támogatja a 72-est? Ki ellenzi? Nézzük ezt meg, a 72-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 78-as módosító, elfogadtuk. 79-es kívül kitámogatja, elfogadtuk. 83-as módosító. Akkor menjünk vissza a 75-ös módosítóhoz. A 75-ös módosítót kitámogatja, ki ellenzi. Elutasítottuk. Akkor menjünk tovább. 78-as mellette elfogadtuk. 79-es, Szanyi úr, 79 elfogadtuk, 83 mellette, ellene, elutasítottuk. 85-ös és az 86-os. Nézzük meg a 83-asat, 83-as Lezárom a szavazást. Mellette ellene. Elutasítottuk. 87-es következik mellette. Elfogadtuk. 88-as mellette elfogadtuk. 89-es kitámogatja, ellenzi, elutasítottuk. 91-es. Nem. Először még a 89-eset megnézzük elektronikusan, megítom a szavazást a 89-ről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 91-es. Mellette, ellene, elutasítottuk. 92-es kitámogatja, ki ellenzi, elutasítottuk. 93-as mellette, ellene, elutasítva. 95-96-os mellette elfogadtuk. 97-es kitámogatja, ellenzi, elutasítottuk. 98-as mellette ellene elutasítottuk. Ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 102-es módosító mellette, elfogadtuk, köszönöm. 104-es módosító mellette, köszönöm, elfogadtuk. 107-es Nekov kitámogatja, elfogadtuk. 108-as mellette elfogadtuk. 110-es mellette elfogadtuk. 6-os kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 121-es módosító ez nagyon-nagyon hasonlít a 125-ös módosítórahoz. hoz, kitámogatja, ellenzi, elutasítottuk. 122-es módosító kitámogatja, kiellenzi, elutasítva. 124-es mellette, ellene, Megnézzük elektronikusan. Elutasítva. De nagyon-nagyon szoros volt a verseny, kedves kollégák. 126-os. Mellette, ellene. Elfogadtuk. 127-es mellette. Elfogadtuk. 128-as mellette ellene. Ellenvetés. Nézzük meg. Nem láttam a liberális szavazatokat. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kis többséggel. Hetes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 131-es, elfogadtuk a 131-es módosítót, köszönöm. 132-es módosító, ki támogatja, ki ellenzi, elutasítva. 133-as ki támogatja, ki ellenzi, elutasítva. Nagyon jó. Akkor most az egészről szavazunk, az egész véleménytervezetről. Megnyitom. A módosított dokumentumról szavazunk tehát. Elfogadtuk a módosított dokumentumot, a záró szavazást. Köszönöm szépen. Szeretne hozzászólni Ribeiro asszony, tetszik. Köszönöm szépen elnök úr. Csak meg szerettem volna köszönni a kollégáknak. Nagyon-nagyon fontos szavazást folytattunk le itt a mezőgazdasági szakbizottságban. Nagyon egyértelmű volt az álláspontunk ebben az anyagban, és remélem, hogy az európai gazdáink is örülni fognak ennek az anyagnak nagyon. Köszönöm szépen. Köszönöm mindannyiuknak az együttműködést, a munkát. Február 21-22-én lesz a költségvetési szavazás. Akkor most lépjünk tovább a hetes napi rendi pontra. amely az Európai Unió saját forrásai reformjáról szól. Kaputó úr írta ezt a jelentést, és meg is adnám a szót. Grazie, grazie Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak meg szerettem volna köszönni minden frakciónak, és az árnyék előadóknak, hogy támogattak ebben a munkában. Számomra ez egy nagyon fontos téma, mert az Európai Unió jövője a tétje. A jövőbeli saját források megléte összege. Csak rövid véleményt írhatott az Agribizottság, de ezt ütősre akartuk megcsinálni, hogy észrevegyék. ciągle podejmowany, bardzo aktualny, ale wszystko przed nami. Pośle kompromis A. Otwieram głosowanie. A kompromisszumról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. B kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. C kompromisszum, megnyitom a szavazást. Zamikam, zamikam, zamikam. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Dénes kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom azt. Elfogadtuk. 34-es módosító kitámogatja. Elfogadtuk. 44-es mellette elfogadtuk. Desszurat kérem, hogy jobban emelje a karját. 45-ös mellette elfogadtuk. 48-asról nem kell szavaznunk. 49-es, 50-es együtt mellettük, ellenük tartózkodás, elutasítottuk őket. 52-es mellette ellene. 52-es még egyszer mellette. Elfogadtuk. 38-as mellette. Elfogadtuk. 51-es mellette. Ellene. Elutasítottuk. Ellenőrzést kérnek, jó? 51-esről géppel szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 39-es mellette, ellene, elutasítva. Hát, ha ragaszkodnak, akkor a 39-esről kénytelenek vagyunk megismételni a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva valóban, igaz nem nagy szavazat különbséggel. Elemér kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos módosító mellette elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, elutasítva. 42-es mellette, ellene, elutasítva. Ellenőrzést kérnek. 42-es géppel. Zajlik a szavazás. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötvenkilences mellette, ellene, elutasítva. 60-as mellette, el, elfogadtuk. 61 mellette, el, elfogadtuk. 63-as mellette, ellene, elutasítva. 64-es mellette ellen elfogadtuk. Zárószavazás. Következik a módosított véleménytervezetről. Géppel szavazunk. Lezárom a szavazást. 28-7 arányban 5 tartózkodás mellett a véleménytervezetet elfogadtuk. Február 21-22-én lesz a Költségvetési Bizottságban szavazás. Az előadó kíván-e valamit mondani? Köszönöm szépen! a szavazás is megerősítette, hogy jó munkát végeztünk, az Agri Bizottság kiválóan és nagy többséggel egységes álláspontot képvisel. Ennek mi is örülünk, és valóban így van. Köszönjük önnek és munkatársainak a munkát. Nyolcas napi rendi pont a lemaradó régiók, Ancsila úr volt az előadó, az illetékes bizottság a DEVE bizottság volt, nekünk véleményt kellett ehhez írni. Dancsila jelentés következik tehát, annak a megszavazása, Ugye Dancsila vélemény. Kívánne valaki erről bármit mondani? Koordinátorok nem látják szükségét. Jó? Egyébként ez egy jó szöveg. Az eredeti is, a jelentés, meg a vélemény is nagyon szükséges volt, mert a mezőgazdaság nagyon fontos szerepet játszhat a lemaradó régiók felzárkóztatásában. Köszönjük, Dancsila! asszonynak a vélemény megalkotását. Nézzük a szavazást. A kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 27-es módosító mellette. Ellene. Elfogadtuk. 28-as mellette, elfogadtuk, 29 as mellette, ellene, elfogadtuk. De ellenőrzést kérnek, jó legyen. 29 es géppel. Elfogadtuk. Én is ezt mondtam. 30-as mellette elfogadtuk. B kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk C kompromisszum. Megnyitom a C kompromisszumról is a szavazást. Lezárom azt. Elfogadtuk. 39-es módosító mellette. Mellette. Köszönöm, elfogadtuk. 44-es mellette. Ellene. Elutasítottuk, de nem egyértelmű a helyzet. Kérem, hogy szavazzon a géppel is a 44-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elnézést kérek. Dénes kompromisszum. Géppel szavazunk. Zajlik a szavazás. Lezárom azt. Elfogadtuk. kettes mellette elfogadtuk. E-kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Przyjęte. Poprawka 62. Kto jest za? Elfogadtuk. 63-as mellette. Elfogadtuk. 65-ös mellette. Elfogadtuk. 66-os mellette. Elfogadtuk. F kompromisszum Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nézzük a Gábor kompromisszumot. Géppel szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 71-es mellette, ellene, elutasítottuk. 72-es mellette, ellene, elutasítva. 79-es mellette, ellene, ellenőrzést igényel, megnyitom róla a szavazást, lezárom azt. Elfogadtuk. H kompromisszum. Szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes módosító. Mellette. Elfogadtuk. Nyolcas mellette. Elfogadtuk. Kilencesről kell szavazni? Tizenegyes, tizenegyes mellette elfogadtuk. Ilona kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os mellette, ellene elutasítva. 17-es mellette, Elfogadtuk. Záró szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom azt. A véleményt nagy többséggel elfogadtuk. Köszönöm mindenkinek. minden résztvevő csapatnak. kilences napi rendi pont következik, az utolsó szavazásunk ez a mai napon. Ez egy jelentés, Kadenbach asszony írta. Azt hiszem érdemes lenne meghallgatnunk a bevezetőt. Nem kíván bevezetőt fűzni hozzá. Jó. Akkor Jöhet a szavazás. Egyes kompromisszum. Lezárom az egyest. Hamarosan. Most újra meg kell nyitnom, úgy látom. Most nyitottam meg a szavazást. Zajlik a szavazás. Lezárom elfogadtuk. Négyes módosító mellette elfogadtuk. Ötös mellette elfogadtuk, hatos mellette elfogadtuk, hetes mellette ellene elutasítottuk, de nézzük. A hetesről géppel szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 8-as mellette. Elfogadtuk. 9-es mellette. Elfogadtuk. 10-es mellette. Ellene. Elfogadtuk. 11-es mellette. A tízest elfogadtuk, mondja az elnök. 11-es mellette Ja, 15-ös is, igen, megszavazandó, igazuk van. 15-ös mellette, elfogadtuk. Most jön a 11-es mellette, elfogadtuk. 12-es mellette, ja nem, nem kéne róla szavazni, a 13-asról sem. A 14-esről viszont igen. Mellette Elfogadtuk. 16-os. Első része mellette. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Elutasítva. Az el, második részt elutasítottuk. 17-es mellette. Ez is, ki, bocsánat, első rész mellette. Elfogadtuk. Második mellette. Elfogadtuk. A második részt ellenőrizni kéne. Megnyitom a második részéről a módosítónak a szavazást. 17 per 2-ről szavazunk, lezárom. Elutasítva. 18-as mellette elfogadtuk. 19-esről nem kell szavazni. Kettes kompromisszum Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23-as módosító jön. Lette. Igen, elfogadtuk. 24-es mellette. Elfogadtuk. 25-ös mellette. Elfogadtuk. 26-os mellette elfogadtuk, 27-es mellett elfogadtuk, 28-as mellette elfogadtuk, 29-es mellett elfogadtuk, 30-as mellett elfogadtuk, 33-as mellette ellene elutasítottuk, ellenőrzést kérnek. 33-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 34-es mellette, ellene. Elutasítva. Most a véleménytervezet egészéről szavazunk, kitámogatja, javaslánat elektronikusan kell szavazni. Like. Przyjęty te opinia, sprawozdanie. A véleményt elfogadtuk. A jelentésről a Költségvetési Bizottság márciusban vagy áprilisban fog szavazni. Hölgyeim és uraim! Nikov úr kér szót. Tisztelt kollégák! Azt hiszem, megérdemlünk egy kis öndicséretet a jelentés kapcsán. És ennek örömére mindenki fog kapni tőlem egy speciális kiváló minőségű bolgár hegyi mézet, ami különlegességnek számít, és hát a bolgár elnökséget is hagy ünnepeljük akkor ezzel. Ma délután, mondja az elnök, a bolgár mezőgazdasági miniszter is vendégünk lesz, és neki is hagyjatok egy tasakkal, hogy meg tudja kóstolni és értékelni. Tízes napi rendi pont következik. Mivel ez most hamar befejeztük a szavazást, és csak 11-kor kellene folytatnunk, a koordinátorok mit mondanak, hogy 10.45-től előre hozhatjuk ezt a témát. Akkor most 5 percre szünetet rendelek el,